course. Yeah, it's more or less awaiting After arrival. Very good. Welcome to this. Uh, Hölgyeim és Uraim, üdvözlöm Önöket a mai ülésünkön, amely a foglalkoztatásügyi és a kulturális szakbizottság közös közösen megrendezett ülése. Kezdjük a napirend elfogadásával, hogyha senkinek nincs ellenvetése, akkor a napirend tervezetet elfogadottnak tekintjük, és ez szerint fogunk eljárni. Jó, úgy látom, hogy senkinek nincs ellenvetése. Lássuk a bejelentéseket. Tolmácsolás franciául, németül, olaszul, hollandul, angolul, dánul, görögül, spanyolul, portugálul, svédül, csehül, észtül, magyarul, lengyelül, bolgárul és románul áll rendelkezésre. Emlékeztettem önöket arra is, hogy az ülésünket webstreaming keretében az interneten is élőben közvetítjük. Ezek voltak a formalitások, rögtön térjünk is rá az első témánkra, ami a, az Európasz témája az első, ami nyilván a készségek és végzettségek jobb kiszolgálását szolgálja. Ha megengedik, akkor egy pár bevezető szót mondanék is erről Yes. Uh, first of all, uh, uh, I'm glad that it has been... Először is köszönöm szépen, és nagyon örülök a lehetőségnek, hogy a Kulturális Szakbizottság és a Foglalkoztatási Szakbizottság közösen megtartott ülése lehetővé vált. A Kulturális Szakbizottságban ülő kollégákat üdvözölném. Nagyon sok közös témánk van, több olyan terület, amely mindkét szakbizottság érdeklődésére um, számot tart és ezek közül a készségek, képességek kérdése pontosan egy ilyen. Az Európai Bizottság javaslatáról beszélünk, amelynek célja, hogy az Európa azt modernizáljuk, és általánosságban a New Skills Agenda for Europe témában egy általános beszélgetést is folytatnánk. Emlékeztetném meg a kollégákat, hogy az 55-ös házszabály értelmében tárgyaljuk ezt, azaz a kulturális és a szakbizottság és a foglalkoztás ügyi szakbizottság együtt készít jelentést, amelyről együtt fogunk szavazni, tehát rendszeresen fogunk júniusig ezügyben találkozni. Nagyon örülök annak, hogy ilyen szoros együttműködés alakulhat ki ebben a fontos témában a két szakbizottságunk között. Érdekeink, tudásunk, tapasztalataink megosztása ezen a téren is segíthet bennünket abban, hogy egy kiváló jelentést tegyünk le az asztal, és minél hatékonyabban dolgozunk ebben a témában. Ennyit mondanék el tényleg csak címszavakban is, meg is adnám a Kulturális Szakbizottság új eh, elnökének, azt asszonynak parancsoljon öné a szó. Ja, vielen herzlichen Dank. Eh, köszönöm szépen, és eh, én is nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit, és köszönöm szépen az Foglalkoztatási Bizottságnak a lehetőséget, hogy találkozhatunk és közös ülést tarthatunk az európai kompetenciák keretrendszeréről. Azt hiszem egy olyan téma ez, amelyet a két szakbizottság egyaránt nagyon fontosnak tart. Az Európasz határozat felülvizsgálata a kompetenciákkal kapcsolatos tervezet tíz legfontosabb célkitűzései közé tartozik, és azt hiszem, hogy egyet tudunk érni, érteni abban, hogy nagyon fontos a felülvizsgálat. Tíz év alatt nagyon sok változott a minden területen, az oktatás és a képzés minden területén nagyon sok fejlődés történt azóta. Aktualizálni kell tehát ezt a határozatot, különösen azért, hogy minél felhasználó barátabb legyen az iskolai oktatás, de a nem formális oktatás területén egyaránt is szükség van erre, és ez ugye a foglalkoztatással rendkívül szoros kapcsolatban van. Nagyon fontos tehát a bizottság bizottságnak ez a javaslata, e, át kell jól gondolnunk. Tudjuk, hogy sok kritikus vélemény is létezik erről a javaslatról. Az Európasz nagyon sokat tud segíteni abban, hogy a, a, valaki megfelelőképpen be tudja magát és a képességeit mutatni. Most az a cél, hogy innovatívabban tudja ezt az ember elvégezni, illetve hogy a rendelkezésre álló technológiai, új technológiai lehetőségeket is kihasználja, illetve hogy az új tanulási és munka végzési formákat is belevonjuk ebbe az Európasz határozatba. Örülök, hogy összeülhettünk, és várom a vitát, és ezzel most vissza vissza is adom a szót az, a Foglalkoztatási Bizottság elnökének. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezeket a bevezető szavakat. Valóban szükség van arra, hogy az Európai Uniós eszközöket és szolgáltatásokat ezen a téren modernizáljuk, hiszen biztossal nem olyan régen tartottunk erről egy eszmecserét, nagyon jó vitát, akkor is részt vett mind a két szakbizottság képviselője, illetve tagjai, és a parlament más képviselői is részt vettek ezen a vitán. Biztosítanunk kell, hogy visszatükröződjenek a potenciális felhasználók egyre változó igényei, a munkaerőpiacon felmerült új vonások a, ebben a határozatban. Az oktatási ágazattal ugyanez a helyzet, tehát a gazdasági és technológiai fejlődésnek megfelelően kell fe, módosítanunk úgy, hogy támogassuk a munkavállalókat és a tanulni vágyókat is az különböző munkaerőpiacra való belépés-kilépés folyamatában. Többször vannak ugyanis ilyen ki- és belépések, nem csak akkor, amikor az ember befejezi a tanulást, úgyhogy ennek megfelelőképpen kell dolgoznunk. Remélem, hogy a társ előadók mindenki számára elfogadható kompromisszumot fognak tudni összeállítani. Most átadom a szót Malinov úrnak, aki a Kulturális Szakbizottság jelentéstevője, majd Mán úrnak, aki a Foglalkoztatási Bizottság képviselője. Öt percet adok tehát mind a kettőjüknek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy el, először nekem adta meg a szót. Biztos vagyok benne, hogy Mán úrnak is nagyon fontos érvei lesznek majd, amelyek az, enyémet, az én érveim összhangban lesznek, hiszen beszéltünk egymással már előzőleg is. Valóban nagyon nagy szükség van a felülvizsgálatra, mert bármit is mondunk az Európászról, bármennyire jó, jók a számok, bármennyire is sikeres, bármennyire is gyakran használták a munkakeresők, a dokumentumok tíz év óta nem változnak. Tehát valóban szükség van a felülvizsgálatra. Mindenki elfogadja azt, a, minden tagállam elfogadja, hogy valóban szükséges a felülvizsgálat. De Röviden és hasznosan először azt szeretném mondani kollégáimnak, hogy sok tagállam ö, aggodalmát fejezte ki, ö, ö, és ezek az aggodalmak szinte azonnal megjelentek, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy konszenzus létezik több ponton is közöttük. Azt nem hinném, hogy e, összeesküvést e, szerveznének az Európasz revíziója e, felülvizsgálata ellen, mert az érveik végül is elfogadhatók, és még én is elfogadom, hogy vannak olyan részei a javaslatok, javaslatnak, amelyek igen radikálisak, nem elég világosak, és esetleg több országban problémához vezethetnek. Úgyhogy szeretném ezzel először ezeket a fő aggodalmakat összefoglalni, és biztos vagyok benne, hogy Mán úr aztán még hozzájuk tett, tud majd tenni néhányat. Először is az Európasz felülvizsgálata a dokumentumunk munka címe, de gyakorlatilag ennél sokkal radikálisabb javaslatról van szó. Ez a bizottság szándéka. Gyakorlatilag új eszközt akarnak kialakítani. Tehát az első probléma az az, hogy azt mondjuk, hogy az Európaszt hozzá kellene igazítani a felhasználók igényeihez, de az nem lenne jó, hogyha teljesen új eszközt teremtenénk. A régi jogalapot kell orientációs szempontból használni, és az javaslat nagy volumenű. A technikai aspektusokat sokkal jobban meg kellene magyarázni, és a rendszer fejlesztésére, illetve módosítására felhasznált költségeket is tisztázni kellene. A, az ESCO rendszer amelyről elmondhatjuk, hogy egy olyan eszköz, amely még nem, amelyet még nem fejlesztettek ki megfelelőképpen, ezért ennek a javaslatba való bevonása túlságosan korainak mondható, és általában az a vélemény, hogy ezt törölni kéne a határozatból. Egy másik probléma, amely arra vonatkozik, hogy a szakértői csoportok, amelyek a jelenlegi képzést értékelő szakembereket helyettesítenék európai szinten, valóban megfelelnek-e sokan azon aggódnak, hogy európai szinten nem lenne megfelelő helyettesíteni a nemzeti testületek szakértelmét ezen a téren. én most nem mondom már, hogy én magam mit nem találok helyesnek, csak összefoglalom azokat a bíráló megjegyzéseket, gondolatokat, amelyek gyakorlatilag majdnem minden országból érkeztek hozzám. Egy másik ilyen problematikus pont, az a javaslat, amely az összes létező Európasz keretre vonatkozó szakértői csoport eltörlésére vonatkozik, és ezeknek a helyettesítését tervezi európai szinten, ugyanis ezek nem veszik figyelembe, ez a javaslat nem veszi figyelembe a különböző európai struktúrákat, nem elég rugalmas, nem veszi figyelembe a különböző tagállami helyzeteket. További problémák a tagállamok szerepéről, illetve arról, hogy nemzeti képzési koordinációs pontokat kellene felállítani. Ez is problémásnak tűnik, mert ezáltal egyetlen egy pontot teremtenénk, amely a nemzeti konstrukciókkal kommunikációt folytat. Látom, hogy nem sokára lejár az időm, úgyhogy még egy dolgot említenék meg. Általában mindenki egyetért abban, hogy szükség van a velővizsgálatra. Mindenki elfogadja, hogy az Európa sikeres volt, és most szükség van a módosítására. De Ugyanakkor azt mondják, hogy túl ambiciózus, túlságosan sok módosítással élne, és túl hamar végezni el ezeket. Én úgy gondolom, hogy ezeket a véleményeket meg kell hallgatnunk, különösen azért, mert ezekben a pontokban az aggodalmát kifejező összes 14 ország egyetért, különösen az ESCO kizárása, különösen az ESCO kizárása az, amit nagyon, nagyon át kellene gondolnunk. Köszönöm szépen a szót. Ja, herzlichen Dank. Ähm, Köszönöm szépen, elnök asszony. Na most, hogyha ilyen dolgokról beszélünk, annak bizonyára jó oka van. Nem viccelődni jöttünk össze, de szeretném, hogyha jó hangulatban telne ez az idő. Akkor is, majd, hogyha olyan dolgokról beszélünk, amelyek kényesek lehetnek. Nos, az az e, jelentés, amiről itt beszélünk, e, az ESCO az Európasszal kapcsolatban. Azt gondolom, hogy fontos dolgokat szeretnénk itt megvalósítani. megvalósítani. E, az Európai Parlament természetesen támogatja az elképzelést, azt, hogy modernizáljuk, felújítjuk, nem egy új eszközt szeretnénk rajzolni, elővarázsolni, hanem a meglévőt szeretnénk most már ugye tíz év után erre szükség is van, hozzá akarjuk igazítani a mai kihívásokhoz és igényekhez, és ez teljesen rendben is van. És éppen ezért támogatom is Malinov kollégát. Több tagország ellenzi. Miért? Nem azért, mert minden, hogy a grémiumok meg akarnáknak védeni olyasmit, ami már tovább így nem mehet, hanem olyan eszközről beszélünk, ami szerintem jól működik a tagállamokban alapvetően. Nézzük, hogy jó, új eszközre van ez szükség. Na most, új bürokratikus akadályok vannak, és hogy arról kell gondoskodnunk, hogy adat biztosítást, adatszolgáltatásról beszélünk, olyan szolgáltatásról, ahol nem mondhatjuk azt, hogy igen, ezt akartuk együttesen. Igen, a javaslat jelenleg azt mondja, hogy új eszközökről beszél, amelyek nem önkéntesen vannak jelen, hanem hogy kötelezően. És itt ez a kérdés, hogy kötelező jellegűek ezek az eszközök, vagy pedig önkéntesek, is, ahogy mondtam korábban is, a szubszidiaritás elvét figyelembe kell venni, és a nemzeti kompetenciákat is. Az átláthatóságot kell teremteni a felhasználók számára, hogy a célcsoportok pontosan tudják, hogy mit, mire használhatnak fel. Aztán figyelembe kell venni a, a, kocka, a költségeket is, hiszen így nem tudjuk garantálni azt, hogy az Európa eléri a célját. a képzettségek, végzettségek osztályozása. Ugye ez azért fontos az európai munkaerőpiacon való megjelenéshez, hogy hogyan lehet ezeket érvényesíteni. Azt tudjuk, hogy az ESCO jelenleg jó lehetőséget képvisel, ingyenes, az online portálon elérhető és rendelkezésre áll, és ezt is támogatjuk. És az is kérdés, hogy ez így jó. Az ESCO potenciája jelenleg azt jelenti, hogy automatikusan, automatikusan lefordítja a különböző végzettséget, képzettségeket, viszont a különbségek még mindig nagyon nagyok a tagállamok között, és így meglehetősen nehéz a dolog. Hogyha ezt így akarjuk ö, lefektetni, rendben. Ö, én büszke voltam korábban arra, hogy önkéntes jellegűvé tettük a rendszert, és azt gondolom, hogy ennek így is kell maradnia. Meg kell próbálni, hogy a minőség és a kihívások irányába mozogunk, és ne menjünk le egy alacsonyabb szintre, színvonalra, és ezt nem szabad felvállalni. Aztán itt van az irányítás governance kérdés, amire Malerov kolléga is utalt. Vannak nemzeti szakértői csoportok, akik nagyon jól működnek és dolgoznak együtt, és azt mondjuk, hogy itt szakértelembe megy, vesz, megy veszendőbe, és minőség csökken. Ezek a csoportok már letettek valamit az asztalra, együttműködtek, méghozzá jól, akár nálunk Németországban is, és esetleg a jobb együttműködéssel meg lehet próbálni, és azt mondhatjuk a végén, hogy az európa az egy értelmes, szükséges eszköz, amelyet fel kell használnunk és ez azt jelenti, hogy a tagállamok közötti párbeszédnek ezen az eszközön keresztül kell koordinációnak kell lenni, kooperációnak kell jelen lennie, és ezt szeretném hangsúlyozni. És hogyha ezek az alapok megvannak, és azt mondhatjuk, hogy ezt definiáljuk újra, újra, újra hogy az önkéntesség más irányba vezet, akkor ezt közösen kell kigondolnunk, és a hasonló, maihoz hasonló eszmecseréket a két szakbizottság között még előre kell irányoznunk, de azt gondolom, hogy következetesnek lennünk, és ez nem azt jelenti, hogy az eddigieket ki lehetne dobni a kukába. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Mann. Köszönjük Thomas Mannnak. I'm the employment shadow. Uh, uh szocialista frakció árnyékelődőként én magam is mondanék egy-két keresetlen szót a jelentéssel kapcsolatban. Általánosságban véve az Európasz szabályok felülvizsgálatát üdvözlendőnek tartom, mert vannak olyan szabályok, amelyeket igenis felül kell vizsgálni, amelyeket közelebbről is érdemes újra gondolni. Hiszen felhasználó barátabbá szeretnénk tenni az Európaszt, ugyanakkor Emellett az is fontos, hogy minél átláthatóbb legyen ez. Nyilván önök is tudják, hogy a megkérdezettek 60%-a nem is tud a létezéséről. Ugyanez igaz a magáncégekre, a potenciális munkáltatókra, akik kevésbé valószínű, hogy használják ezt a szolgáltatást manapság, úgyhogy ezzel valamit érdemes kezdeni. Az készségek átláthatósága. Aim of the Europass. Az Europass alapvetően fő céljáról beszélünk. Úgy érezzük, hogy Tehát nem csak a szolgáltatást már használók körében kell ezügyben további felvilágosítást tartani. Az érintettek igen komoly aggodalmoknak adtak hangot az új eszközök bevonatát, be, be, beépítését illetően. Most bővebben egyébként erről nem is beszélnék, de szeretnék világosan fogalmazni az ügyben, hogy az Európai Bizottságnak e témában további részleteket kellene mondania. tudom én is azokat az aggodalmakat, amelyek arra vonatkoznak, hogy az Európasz az ESCO-hoz és az EQF-hez hogyan kapcsolódik. Az EQF ugyanis önkéntes, az ESCO pedig kísérleti fázisban van. Emellett az Európai Bizottságot arra is kérem, hogy a Európasszal kapcsolatos szakértői csoportokat ne szüntesse meg, mert legalábbis az én tapasztalatom szerint ezek a szakértői csoportok nagyon fontos szakértői munkát végeznek, amelyel biztosítják az Európa szimulálát, illetve magas fokú használatát. Árnyék előadóként ennyit szerettem volna elmondani, és meg is adom a szót Smalkova asszonynak, aki a szocialista frakciót képviseli a kulturális szakbizottságban. Parancsoljon. Parancsoljon. Po oboznámení sa s návrhom Európskej komisie o spoločnom rámci na poskyt... Köszönöm szépen, és köszönöm, amint tudjuk, a jobb szolgáltatás nyújtás ö, ö, csak kapcsolatban adták be ezt a javaslatot, és kon, konzultáltam több nemzeti képviselővel. Szerettem volna megtudni, hogy személyes tapasztalataik szerint milyek mik a rendszer gyengességei és erős oldalai. A jelenlegi online rendszer talán egyet tudunk érteni abban, hogy nagyon szükséges, és abban is egyetértünk, hogy az Európasznak szüksége van a modernizációra, hogy a jelen kihívásainak, igényeinek megfelelő, megfeleljen és annak érdekében, hogy a munkaerőpiac igényeinek is megfeleljen az Európa portfóliót ki kell terjeszteni, és más európai kezdeményezésekkel is össze kell hangolni, mint például a képzések európai keretrendszerével, vagy a, az európai képzési panorámával, de valóban vannak Eh, azzal kapcsolatban aggodalmak, hogy a tagállamoknak sikerül -e ezt megvalósítani. Jelenleg vannak nemzeti koordinációs képzések, eh, központok, illetve az Euroguidance eh, központok minden tagállamban. Ezeket a központokat más és más intézmények vezetik, illetve irányítják. Ezért úgy gondolom, hogy a jelenlegi helyzetet egy kicsit jobban elemezni kéne, és a, ebből kellene aztán következtetéseket levonni, arra vonatkozóan, hogy milyen módosításokra van szükség annak érdekében, hogy az európai tagállamok munkakeresőit, illetve tanulóit jobban tudjuk támogatni, és hogy semmiféle tagállam ne érezze magát kifelejtve ebből a rendszerből. Uh, Mr. An- Köszönöm szépen. Uh, Andrew Lua uh, következik az e CR részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Általános ECR álláspontot uh, szeretnék ismertetni. Értjük, hogy ez a kezdeményezés uh, nem érdemtelen. 2004-ben indították, nagyon hasznos volt, uh, összehasonlíthatóvá tette a képzettségeket, a készségeket és értéket képviselt mind a fiatalok, mind pedig a munkaerőpiac számára Európában. Javította az átláthatóságot, és sikeresen biztosított összehasonlítható ö, értékeket. De mindenkinek úgy, úgy döntött, hogy könnyen lehet ezt ezzel kapcsolatban az, az aggodalmakat felvetni, könnyebb ezeket felvetni, de szeretném elmondani, hogy ez egy hasznos eszköz volt a felhasználók számára, és fontos, hogy fenntartsuk ennek az önkéntes voltát a szubszidiaritás szellemében. Két fontos dologot szeretnék mondani, nem a dolog védelmében, tehát soha nem adatgyűjtő eszköznek szánták bármilyen szervezetnek. Ebbe az irányba, ha elmozdulunk, akkor további vizsgálatra, hatástanulmányomra van szükség, hogy kié lesz az az adat, amit így gyűjtődik. És tudjuk, hogy milyen érzékenyek vagyunk, nem csak az Európai Parlamentben, hanem a Kulturális Szakbizottságban is, hogy milyen érzékenyek és kényesek vagyunk a magánélet védelmére, illetve az adatbiztonságra mikrofonon kívül, és ezen tovább kell gondolkodnunk, hogy biztosítsuk a gördülékeny együttműködést a különböző akadémiai környezetekben, és a hasonló eszközök, az IQF, illetve az ESCO, amire már Mann úr is utalt, szerintem ezekkel érdemes áttekinteni az átfedéseket, hogy ezeket ki tudjuk köszönni, és olyan keretet tudjunk biztosítani, amely egyszerű és átlátható a végfelhasználó számára, nem vagyok benne biztos vele, de mint hogyha hallottam volna valami kötelező elemet említeni. Ha ez így van, akkor azt gondoljuk, hogy mi az ECR részéről, illetve a kormányok és mások is ezzel nem fognak egyetérni. Tehát értem én a mögöttes indokokat, hogy miért szeretjük ezt, miért szeretnénk ezt a keretet a mai valósághoz hozzáigazítani, a digitális készségekre különös tekintettel, és hogy a hátrányos helyzetben lévő csoportokat segítsük, és az eddig is sikeres kezdeményezés volt, de pontosan azért volt sikeres, mert rugalmas volt és önkéntes alapon működött, és elismerte a működése során a tagállamok autonómiáját. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm. Madam Zitnaska következik. Ďakujem veľmi pekne. Nakoľko už aj môj kolega zo skupiny ICR hovoril... Köszönöm szépen. Az kollégám, az egyszeres kollégám már említette a szubszidiaritás szempontját, és um, azt, hogy ez um, mennyire megvalósítható, én um, szeretnék néhány pozitív vonást is megemlíteni a javaslatból. Én ugyanis szeret, szeretnék inkább ezekre koncentrálni. Üdvözlöm ugyanis a javaslatot, nagyon időszerűnek tartom az Európasz határozat felülvizsgálatát, ahogy az a javaslatban is szerepel, nem, túlságosan korlátozott jelenleg a korlátozottak a jelenlegi lehetőségek, tehát a fiatalok jelenleg csak bizonyos korlátok között tudják bemutatni és tenni a készségeiket és képességeiket. Sok, nagyon jó lenne, hogyha az Európaszon keresztül egy, egy, a képesítéseknek és a készségeknek egy szélesebb körét be tudnánk mutatni az önéletrajzzal kapcsolatban is lehetőség lesz majd különböző készségek bemutatására. És az is fontos, hogy a fogyatékossággal élők is képesek legyenek a saját lehetőségeik szerint megjeleníteni a készségeiket. Tehát semmiképpen nem lehet, hogy őket kizárjuk ezekről a platformokról. Az új platform minden lehetőségeit, minden lehetőségét ki kell használni. A bürokratikus akadályokat is meg kell próbálni visszaszorítani. A felülvizsgálattal nem lehet a felvizsgálat nem vezethet ahhoz, ami olyan gyakran megtörténik, hogy a tagállamokat további terhekkel terheljük meg. Tehát én üdvözlöm ezt a javaslatot, és várom a további vitát erről. Köszönöm. Not here. Uh, perhaps Mr. Nikolaus Suntis. Talán Nikolaus Suntis kollega itt van ő sem, Tanya González Penyász, harmadik a kollégával próbálkozom sorban, Evans kollega sem, Dominik Bilde, ő az ötödik sorban, aki nincs itt. Oké. Okay. Ha nem, hát nem. Akkor Kamerőrte asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Nos, akkor most megadnám a szót további képviselőtársaknak, akik szeretnének hozzászólni, mm, és kérem őket, hogy maradjanak nagyjából egy-két perces között, és Madame Morin Vietinak adom meg először a szót. Magán asszony, köszönöm szépen, elnök asszony. Roppant fontos kérdés az Európasz. Tíz év után itt az ideje, hogy ezt eh, átdolgozzuk, ezt az eszközt és annak szabályait. Mi változott tíz év alatt? Gazdasági válság tört ki közben, amely nem kímélte a világot, Európát sem. Rengeteg fiatal eh, van, aki hasztalan keres munkát Európában. fontos, hogy a szigorúan vett szakmai képzésen és szakmai készségeken kívül más sok is megjelenjenek az ő munkakeresők során. Az Európa az pedig pontosan ezt teszi lehetővé, hogyha megfelelően módosítjuk, akkor olyan kompetenciákat is be tudunk építeni, amelyeket a képzés, szakmai képzés világán kívül szereztek az emberek, Tehát olyan képzésekről beszélünk, amelyeket megszereztek ezek az emberek, de mondjuk különböző szervezeteknél, civil szervezeteknél dolgozva, vagy otthon, egyéb munkájuk során, ezzel is az önéletrajzjukat fel tudják dúsítani. Az Európásznak éppen ezért nem egy öncélú rendszernek kell lennie, hanem azt kell segíteni, hogy a munkerőpiacra minél több ben visszataláljanak. Ezt tartsuk szem előtt. Ezért olyan fontos az, hogy nemzeti szakértői csoportok működjenek, mert ezek a nemzeti expert szakértők, azok, akik valóban ismerik a helyzetet az adott országban. Úgy érzem, hogy ez nagyon fontos összetevője a teljes intézkedés csomagnak. Köszönöm. Igen, köszönöm szépen. A asszony. Gyikúja, Sadrova Köszönöm szépen, elnök asszony. És úgy gondolom, hogy nagyon sok információ hangzott el arról, hogy szükség van az Európa felülvizsgálatára. Szeretném hozzátenni még egy dolgot tulajdonképpen, hogy a bizottság javaslata szerintem hasznos, a digitális rendszerek jobb kihasználásáról van szó, hiszen ez növeli a, annak a lehetőségét, hogy az emberek álláshoz jussanak, és megvessék a lábukat a munkaerőpiacon. Ez mobilitást is elősegíti, és az emberek képzettségét, végzettségét is jobban elismerik majd, hiszen a digitális rendszereket nem használjuk ki kellőképpen. Ez a bizottság és a tagállamok célja is, hogy ezt megvalósítsuk, ezt az aspektust érvényesítsük. Szeretnék a digitalizációra koncentrálni, arra, hogy minél jobban hozzá lehessen ezekhez férni, és ez kivitelezhető, és eznek, ezzel semmi gondja nem lesz a tagországoknak. Köszönöm szépen. És akkor most a Kulturális bizottsági szó. Nos, én is látom azt, hogy bizonyos mértékig szükség van az Európa felülvizsgálatra, de nincs szüksége teljesen új eszközre elegendő csak módosítani a meglévőt. És egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy nem szabad vál, veszélyeztetni a szubszidiaritást, ahol az jól működik, de azt látnunk kell, hogy igenis szükség van arra, hogy jobban működjünk együtt európai szinten, és jobban szervezzük a dolgokat, és erre szeretném hangsúlyozni. Ami a tartalmat illeti, fontos, hogy az embereket megfelelő lehetőségekhez juttassuk, a készségek tekintetén, szociális készségek tekintetében a zöld és a körforgásos gazdaság által igényelt képességek, készségek esetén. Tehát ez teljesen világos, hogy szükséges az úgynevezett soft skill-eket is fejleszteni, és fontos, hogy ezt is beemeljük ebbe a felülvizsgálatba, és elismerjük a nem hivatalosan iskolai kereten belül elsajátított készségeket és képességeket, és elérhessük mindazokat, akik jelenleg nem vesznek részt semmilyen ö, tanulási folyamatban. Tehát társadalmi értelemben ez azt jelenti, hogy nem szabad leszűkítenünk, szűklátókörűleg lennünk, hanem ki kell nyúlnunk, meg kell szólítanunk az emberek nagy tömegét. Azt is látjuk, hogy a foglalkoztathatóság az fontos dolog, de fontos, hogy ezen is menjünk, hiszen ha az embereknek valóban van lehetősége a tanulásra, akkor ez az európai gazdaságra is jótékony hatással lesz. Amikor dokumentumokról beszélünk, képzettségekről, végzettségekről az Európa esetén, azt is biztosítanunk kell, hogy a soft skill-ek, illetve a nem iskolai keretek között elsajátított készségek, képességek is érvényesüljenek, jó, biztosítanunk kell, hogy ez jobban hozzáférhessenek, főleg a kiszolgáltatott helyzetben lévők, és bevonjunk minden érintett szereplőt, ideértve a foglalkoztatási hmm. szolgálatokat, fiatalokkal foglalkozó szervezetet, illetve az élethosszig tanulással foglalkozó szervezeteket is. Köszönöm szépen. Vielen herzlichen Dank, Mam Köszönöm szépen. Момшеников, колега. Уважаеми колеги, най-напред бих искал да кажа от името на моите колеги от комисията. Köszönöm szépen, mondja Nyekov úr. Először is szeretnék az Oktatásügyi Bizottság nevében elmondani valamit, ami nekem és kollégáinknak roppant fontos volt, hogy a Foglalkoztatásügyi Bizottsággal egyenrangúként vessünk részt ennek a jelentésnek az elkészítésében. Nagyon fontos ugyanis ez az oktatáspolitika szempontjából is. A készségek hiánya tudjuk, hogy mennyi problémát okoz, főként akkor, amikor ilyen soha nem látott méreteket ölt a munkanélküliség. Az Európai Bizottság új programja, programjára már régóta várunk. Úgy érezzük, hogy az európai oktatási rendszerben ennyi mindenképpen ennyi harmonizációra szükség van, főként a gazdasági szociális kontextusban. Ambiciózus az Európai Bizottság javaslata. Úgy érezzük, hogy eh, nagyon fontos tíz év után ezt eldolgozni. Különösen, véleményem szerint, eh, fontos, hogy a képzések, a szakképzések naprakészek legyenek, a mai valós készségeket adjunk az emberek kezébe, hiszen ettől lesznek foglalkoztathatók eh, a fiatalok, ettől válnak majd vonzóvá munkáltatók számára. A digitális korszakban ne felejtsük el, hogy eh, nekünk is lépést kell tartani a digitalizálódással, például az Európasz keretében is. Fontos, hogy az egész folyamatnak az egyén álljon a középpontjában, úgy érzem, hogy mindenkinek egyenlő feltételeket kell a fogtatás, képzés, szakképzés terén biztosítani. Ugyanez igaz az Európasz rendszerre is. Minden olyan dokumentum, amelyet létrehozunk, azt a célt kell, hogy szolgálja, hogy az emberek kikerüljenek az árnyékból a munkaerőpiacra visszatérhessenek. Ezért azonban őket is be kell vonni Eh, az átalakítás folyamatában, hogy valóban olyan legyen az Európa, amely őket szolgálja. Különösen fontos hangsúlyozni azt, hogy 70 millióan vannak Európában, akiknek az alapvető készségeik is hiányoznak, gyakorlatilag írástudatlanok modern értelemben véve. Ezek óriási, mindez óriási gazdas, szociális kihívás elé állít bennünket azt láthatjuk, hogy azt tudnunk kell, hogy az oktatáshoz való jog az egy alapvető jog, ez egyébként szerepel az állásfoglalásunkban is. Minden európai polgárnak lehetőséget kell nyújtani arra, hogy a megfelelő készségeket, kompetenciákat, tudást megszerezhesse, beleértve a szociális és digitális készségeket, és mindenek előtt mindannyiunk, mi meg vagyunk győződve arról, hogy fontos a képzés, az oktatás, ezt nem kell tovább magyarázni, ugyanakkor fontos, hogy közelebb kerüljön az oktatás világa és a munkavilága egymáshoz, és tulajdonképpen az Európa és egy ilyen kapcsolat a munkavilága és az oktatás között. Úgy érzem, hogy a munkáltatóknak sincs meg a megfelelő tájékozottságuk és kutraik ahhoz, hogy folyamatosan átképzésben részesítsék a saját munkavállalóikat. Tehát itt is van egy ellentmondás. Egyrészt vannak olyan alkalmazottak pénzből és bérből és fizetésből élők, akiknek muszáj megújulniuk, és akik szeretnének is, szeretnék is tovább képezni magukat, ugyanakkor a munkahelyen erre nincsen lehetőség. Végig kell és újra kell gondolnunk azt, hogy hogyan lehet az független tanulás folyamatát elérhetővé tenni mindenki számára, hogy mindenki, az élethosszig tartó tanulás mindenki számára megvalósulhasson. Az infrastruktúra, megfelelő technika mellett a, így a válság közepén az emberekbe kell fektetni, a humán erőforrásba, főként az oktatókba, pedagógusokba, tanárokba, hiszen ők azok, akik a jövő generációját megfelelő készségekkel tudásra látják. Talán Később még kiegészítem, amit elmondtam. Majd sorra kerül még különben a készségek tervezete. Elnézést kérek, de most félbe kell szakítanom ön. Természetesen még elfelejtettem. Melinda is árnyék előadó, úgyhogy neki is megadom a szót. Elnézést kérek, hogy eddig ezt nem tettem meg. Köszönöm. Árnyék előadóként reméltem, hogy én is szót kaphatok. E, csak néhány megjegyzésem lenne. Fontos, hogy tudjuk, hogy milyen célt kívánunk elérni ezzel. Van egy általános eszközünk, az EURES, van egy eszközünk a magas szintű képzettségekre, ez az európai kék kártya, amelynek szintén az átdolgozásán most dolgozunk, és van egy egyéb, egy újabb eszközünk, amelynek meg kell találni a helyét ebben az egész rendszerben. 2016-ban, 2013 és 16 közötti eh, értékelő szerint a szájton 28 millióan eh, eh, jártak, A megkérdezettek 58%-a eh, mondta azt, hogy használta ezt az önéletrajzot a munkahelykeresés során, de azt nem tudjuk, hogy hánynak segített tényleg a munkahely találásában eh, mindez. 70 millió európairól beszélünk, akik eh, gyakorlatilag funkcionális analfabéták, említette a kollega, tehát vajon ők ezt az eszközt hogyan tudnák használni? Az EU-ra ez szabad hozzáférésű önéletrajzot bocsát mindenki rendelkezésére, függetlenül attól, hogy melyik országban és milyen nyelven keresi. Nos, úgy érezzük, hogy a kulturális bizottságban Brit kollega és én pedig a foglalkoztatásügyi bizottságban nagyon odafigyelünk arra, hogy milyen javaslatokat tesznek ez ügyben, főként most, amikor a bevándorlási válság közepén van Európa. Köszönjük, Szilvia Costa. Eh, grazie, Presidente. Eh, io credo che tornando a Europa... Köszönöm szépen, elnök asszony. Eh, még mindig az Európaszról beszélünk, ugye? Kétségtelen, hogy nagyon hasznos az eszköznek a felülvizsgálata, hiszen 10-13 éves már, és nagy szüksége van a frissítésre. Egy nagyobb fokú európai koordinációra van szükség, de a tagállamok egy része attól tart, hogy ez majd további költségekkel, illetve administratív terhekkel fog járni, és lelassítja a folyamatokat. Az Európasz nagyon sok esetben nem valósul meg teljes mértékben. Ezeket az eszközöket többféle okból is hozzá kell igazítanunk a jelenlegi igényekhez. Először is az online dokumentáció és a szolgáltatások szempontjából nagyon fontos, hogy ezeket integráljuk az EURES és az ESCO eszközökkel. És a készségtámogató hálózatokkal is össze kell ezeket hangolni, hiszen az interoperabilitás nagyon fontos. Mindez nagyon ambiciózus, nagyon fontos, hogy szorosan nyomon kövessük a folyamatokat, és ne, fejle, ne felejtsük el azt sem, hogy a nemzeti ö, szakemberek ö, csoportjai között igen jó volt eddig az együttműködés. Az is fontos, hogy a nem formális készségeket és, és képesítéseket is elismerjük. Köszönöm szépen. A bizottság képviselőjének, Eckart úrnak is szeretném átadni a szót. Körülbelül három-négy perce van arra, hogy hozzászóljon, uram. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ebből az egész vitából azt tudom leszűrni, hogy konszenzus van itt az Európai Parlamentben a tekintetben, hogy modernizálni kell ezt az eszközt. A kérdés csak az, hogy hogyan és miként, illetve hogy a tagállamok reakcióját hogyan lehet értelmezni. Nos, a tagállamok reakcióját illetően ezeket három területre tudjuk besorolni, ha a félreértések, az ESCO a második és a kormányzás a harmadik. Ezek alapvetően azok a kérdések, amelyek fölmerültek itt a vita során is. A félreértések tekintetében a határozat jellegét illeti, semmiféle kötelező érvényű elemet nem tartalmaz a tagállamra tekintve. Ez önkéntes séget javasolja az Európai Bizottság. Még egyszer mondom, semmi olyat nem javasoltunk, ami kötelező tenni nemzeti szinten ennek a használatát. A félreértések abból adódhattak, csak hogy egy kis ízelítőt adjak, az ESCO és az Európasz használatát illetően. Teljesen logikus, amikor az Európaszról beszélünk, akkor különböző osztályozási rendszerekről beszélünk a tagállamban. Az ESCO tulajdonképpen egy ilyen fordító eszköz, amelyel élhetünk, de csak európai szinten. És persze ennél széles körülben is használhatják, de nincs erre vonatkozó kötelezettség. Reméljük, hogy e téren is majd előre tudunk lépni. A 14 tagállamtól érkező levelre utaltak, atasé szinten készült ez, aggodalmaikat ebben fejezték ki, ezekkel már foglalkoztunk. Az ESCO tulajdonképpen ebben nagyon jó eszköznek tűnik. A kérdés az, hogy hogyan tudjuk megfogalmazni a határozatban ezt az eszközt, erről folyik most a vita. És végül, de nem utolsó sorban, a kormányzás vagy irányítás ügyében jelenleg három tagállami hálózatról beszéltünk, a Euroguidance, az EQF nemzeti kontaktpontok és az Europass. Néha egyes tagállamokban ezek egy szerv, egységes szervezetet alkotnak, van ahol kettőt, van ahol hármat. Az igazi kérdés az ezen hálózatok között együttműködés. Az egyes hálózatok munkáról most nem is beszélnék, de gyakorlatilag ezek nem működnek együtt, ami hát messze nem optimális. Már csak azért sem, mert mindezeket az Európai Unió költségvetése finanszírozza. Tehát zárójeles megjegyzésként semmiféle administratív költség nem hárul a tagállamokra, mert mindent az uniós költségvetésből finanszírozunk, jelenlegi programozási időszakban 7 millió áll rendelkezésre erre a célra. Ennek eredményeképpen az Európai Bizottságnak általában évente 110 visszatérítendő támogatási szerződést kell készíteni. Van, hogy 20 ezer euró értékben. Ez számunkra egyáltalán nem hatékony évi 8 millióval kevesebbet költenek ezek a hálózatok, mint amely rendelkezésre áll. Javaslatunk az lenne, hogy a hatékonyságot azzal javíthatnánk, hogy a tagállamokat hagyjuk, hogy szabadon utaljék oda a pénzeket ezeknek a hálózatoknak. Nem mondjuk meg a tagállamoknak, hogy ki mit tegyen. Egész egyszerűen szeretnénk, hogyha haté hatékonyabban működne mindez az európai és a nemzeti szint közötti eh, együttműködés. Szerintem a tagállamoknak sem kellene, hogy legyen ellenvetésük. Végül, de nem utolsó sorban, milyen felelősséget ó ez a tagállamokra? Megmondom én mindjárt. Nos, azt, hogy részt vegyenek az együttműködési platformban, mi persze a szakértőket fizetnénk, ez mindenképpen növelni a hatékonyságot, ahogy azt említettem, és végül, de nem utolsó sorban az Európasz normákat is ez előmozítaná. Ennyit kérünk, többet nem a tagállamoktól. Szerintem ez teljesen eh, méltányolható kérés, ezért hangsúlyoznám, Tehát nagyon tekintő jellegű a javaslatunk, eh, és úgy jellegű, hogy miért, azt az imént el is magyaráztam. Köszönöm. Herzlichen Dank, ich würde jetzt... Köszönöm szépen, és végezetül szeretném a két előadónak megadni a szót, és kérem őket, hogy egy-egy percben reagáljanak, hiszen kezdünk kifutni egy picikét az időből, hiszen ötkor abba kell hagynunk, úgyhogy fordított sorrendben kezdünk. Először Mann kolléga, és aztán Malinov kolléga kapja meg a szót. Tessék parancsolni. Köszönöm szépen, hát ez egy perc ez nem olyan sok. Az élethozik tanuló tanulás az fontos, itt nincs is semmi vita. Közösen gondolkodunk, és örülök, hogy egyetértünk abban, hogy nem egy kötelező érvényű erőszakos eszközt akarunk ráerőltetni a tagállamokra, hanem önkéntes, és ennek örülök. Örülök annak is, hogy ezek a szakértői csoportok tovább dolgozhatnak, hiszen hatékonyak voltak, és aztán úgy gondolom, hogy ezzel nagyon jól fogunk tudni a az administratív ráfordításokat korlátozni kell, és úgy gondolom, hogy ez teljesen világos. Az, a bizottság teljesen világosra tette, hogy nem arról van szó, hogy egy új eszközt hozunk létre, hanem a meglévőt akarjuk jobban használni. Aztán meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan lehet átcsoportosítani más dolgokat, és ezt már hallottuk, és nagyon örülök annak, hogy egy nagyon jó európai standarddal tudunk együtt dolgozni, és hogyha ezeket ö, alapként ö, tudjuk felhasználni a közös munkára, akkor úgy gondolom, hogy ez számunkra elfogadható, úgyhogy gyakorlatilag örülök annak, amit hallottam, elnök. Köszönöm szépen. Majdnem belefért egy percbe. Malina úr, tessék. Köszönöm szépen ezt a, az eszmecserét a fontos dolgok elhangzottak, a legfontosabbak. Nagyon pozitívnak találom azt, amit a bizottság képviselő elmondott. Ez jó volt hallani. Hiszen jó volt hallani, hogy a legfőbb aggályokkal foglalkozott a bizottság. Szokás szerint, hogyha valahogy gyanakodnak a tagország képviselői, akkor hajlamosak arra, hogy mindig a legrosszabbat feltételezzék. És amikor a legrosszabbat feltételezik, akkor hallottuk most a bizottságtól, hogy nincsen kötelező elem, hanem hogy mit vár a bizottság a tagországot, és amikor az ember hallja a saját fülével, és ez majd finomítani fog az álláspontokon. Szükséges az, hogy legyen egy egyetértés, és ez egy jó kiindulási alap egy kompromisszum számára. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nos, akkor már csak az van hátra, hogy megköszönjem az eddigieket, és elmondjam a hátralévőket. Március 23-án lesz egy következő együttes ülésünk az Empul és a Kulca Bizottság számára délelőtt, ahol is a jelentés tervezetet beterjesztjük. 3. március 30-a már délig lehet módosítókat benyújtani, április 25-én fogjuk megtárgyalni ezeket a módosítókat, szintén egy együttes ülésén ennek a két szakbizottságnak az elfogadás pedig valószínűleg június 21-22-ére várható. Az, hogy mikor jut ez a plenárisra, azt majd még meglátjuk. Azt majd még meglátjuk de valószínűleg, hogy erről még majd fogok beszélni, és most szerintem át is adhatom a szót kolléganőmnek, hogy felvezesse a következő napi rendi pontot. Köszönöm szépen. A négyes napi rendi pontra térünk át. New Skills Agenda for Europe hangzatos névre hallgat, tehát új készségek napirendje Európában. Az Európasz felülvizsgálata egyik eleme egy szélesebb keretnek, amely nem más, mint az Európai Bizottság átfogó kezdeményezése, amely a New Skills Agenda for Europe címet e, viseli. Több fellépés tartozik ide, amelyek azt a célt szolgálják, hogy az oktatás képzés mindenki számára elérhetővé váljon az Európai Unióban. 70 millió európai van, aki tulajdonképpen funkcionális analfabéta. Még egyszer mondom, 70 millióan vannak közöttünk ilyenek. A digitális készségek és a matematikai készségek hiányosságai a társadalmi kirekesztés, a munkanélküliség veszélyét hordozza magában. 12 millió tartós munkanő van Európában, ezeknek több mint a fele szakképzés nélküli, tehát az Európasztól az európai képesítési keret, szakképzési program, illetve a bevándorlók képzése mind-mind ide tartozik. Alapvetően a cél az, hogy a meglévő már meglévő készségeket készségekkel felruházzuk azokat az embereket, akiknek erre szükség van, gondolok itt például a digitális készségekre. Tehát, tényleg csak gondolatébresztőként egy pár szót mondanék. Petrának adom meg a szót, a Kulturális Bizottság nevében parancsolj, te fogsz levezetni innentől a, ezt a vitát. Nagyon szépen köszönöm a tagállamok oktatás politikai felelősségét nem akarjuk megkérdőjelezni, de európai szinten nagyon sok olyan kihívás van, például a korai is iskola elhagyás, az, hogy vannak sokan, akik nem tanulnak és nem is dolgoznak, a kompetencia építés, a digitalizációhoz való alkalmazkodás, stb. E, európai szinten szükséges az, hogy a tagállamok tagállamok igyekezeteit támogassuk, és így az Európai Uniós szint, az egész Európai Unió szintjén magasabb képzést és jobb életet biztosítsunk. Mindenkinek biztosítani kellene a minőségi lehetőséget arra, hogy élethosszig tartó tanulást tudjon gyakorolni. Ezt támogatnunk kell, és a Kulturális Szakbizottság meg van róla győződve, hogy a foglalkoztathatóság nem lehet az, oktatás képzés egyedüli célja, csak egyik célja ennek, tehát az, e, az, az emberek továbbképzése a, hozzájárul ugyanakkor az emberi jogok és az értékek fenntartásához is, és generációról generációra nagyon sok mindent kell átadnunk, sokkal többet, mint magát a foglalkoztathatóságot. Ez kell, hogy alapvető kiinduló pontunk legyen, és az, hogy az emberek személyiségét fejleszteni tudjuk, és, az, és azt is, hogy a másság és a mások, emberi, más, mások iránt tanúsított tolerancia és tolerancia is meg, megmaradjon a változtatásokat, illetve a változásokat el kell fogadni, ezekhez pozitívan kell viszonyulni, és ilyen módon lehet jó európai polgárként viselkedni. Ezért nagyon fontos, hogy a kulturális, illetve a foglalkoztatási szakbizottság közös munkával aláhúzza ezeknek a témáknak a fontosságát, és nagyon nagy örömmel várom a most következő vitát. Most eh, Maritának adom meg eh, a szót ismét, hogy a két jelentéstevőt szóra kérje. Köszönöm szépen. Akkor Dlabajova jelentéstevő asszony nincsen itt, úgyhogy neki nem tudom megadni a szót, viszont Nekov úr itt van. Úgyhogy most, le, most lesz lehetősége arra, hogy amit az előbb nem tudott elmondani, azt most elmondhassa, megadom önk a szót. Négy percre, tessék, négy-öt perc. Szóval Köszönöm szépen. Sajnálom, hogy ezt a kis félreértést, de az Európasz a New Skills for Europe, New Skills Agenda for Europe, tehát egy szélesebb rendszer részét képezi. Ma nem olyan készségekre van szüksége az embernek, mint tíz évvel ezelőtt fontos, hogy az embert helyezzük az egész rendszer középpontjába, az egyént, akinek tanulnia kell, akinek készségeket, kompetenciákat kell felhalmoznia ahhoz, hogy később ezeket felhasználja. Ezért van szükség például arra, hogy különbséget tegyünk eh, a lehetőségek és a felelősségek között. Az Európai Bizottság eh, közleményi ha megtekintjük, amely erre a programra utaz, mutal, mindenképpen fel akarják venni a harcot a korai iskolálhagyás ellen. Fel kell lépnünk ezen jelenség ellen így a 21. században. Nem szabad, hogy elkalódjanak ezek a fiatalok, kikerüljenek a formális vagy informális oktatási rendszerből, hiszen ezzel a jövőjüket eh, áldozzák fel. Akár az informális oktatás keretében is meg lehet őket szólítani. Jobban oda kell eh, figyelni eh, rájuk, és a az Upskilling Pathways kezdeményezésre, amelynek különösen nagy szerepet eh, szánna az Európai Bizottság. A nem formális oktatás egyre nagyobb szerepet eh, kap. Vannak tagállamok, akik előjárnak ezen a téren, de mások igencsak, eh, máshol azonban igencsak gyerekcipőben jár még ugyanez úgy érezzük, hogy a valamilyen fajta engedélyeztetésre mégiscsak szükség van, hiszen ez segítheti a finanszírozáshoz jutást. Amikor leáll a finanszírozás, akkor már semmit nem tehetünk, ezen készségek, informális készségek eltűnnek a sűjesztőben. Éppen ezért úgy érezzük, hogy az európai elismerési e, rendszer bevezetése sokat segíthet Az Európai Parlamentben sokat beszélünk a digitális készségekről és a vállalkozói készségekről. Ugyanakkor oda kell figyelni arra, hogy ne higgyünk ezeknek a mitoszoknak, téveszméknek, ugyanis az iskolákban nagyon gyakran nem változnak az oktatásban a dolgok. A válság után csökkent a pedagógusok, tanárok, oktatók javadalmazása. Ennek gyakran az a következménye, hogy nincsenek megfelelően képzett és tapasztalt pedagógusok, oktatók, tanárok, akik továbbadhatnák mindazt a tudást, azokat a készségeket, amelyekre egyre inkább égetős szükség van Európában. A, és természetesen lehetővé kell tenni azt, hogy az oktatásból, formális oktatásból kikerülvén tovább folytathassák önmaguk képzését, akár szakmai képzését is a fiatalok. Az önálló tudás szerzés folyamata egyre meghatározóbbá válik, ezt nekünk segítenünk kell. És a szakmai készségekre is nagyobb figyelmet kell szentelnünk, annak érdekében, hogy már az iskolában megszerezzék, esetítsák egy szakma alapjait a diákok. És fontos, hogy ne érjen véget a tanulás folyamat a 18-19 éves korban, hiszen ma manapság már nagyon gyorsan avulnak el az ismeretek, ezért folyamatosan megújulásra kell eh, törekedni mindenkinek. Még egyszer mondom, nem mindegy, hogy hány tanár és milyen tanárok állnak eh, rendelkezésre az oktatásban, főként egyes régióban ez nagyon kritikussá válik ez a helyzet. A tanárok, pedagógusok, oktatók készségeinek is naprakésznek kell lennie, őket is segíteni kell abban, hogy ők is eh, részt vegyenek, a, számukra is elérhető legyen az élet hosszig tartó tanulás, az informális oktatás, a szakmai eh, tapasztalat, tapasztalatszerzés támogatásával felkészíthetjük ezeket a fiatalokat a munkerőpiacra, még akkor is, hogyha az elvárások tíz év múlva mások lesznek, mint most. Most pedig azt hiszem, hogy az zenék előadónak fogom visszaadni a szót, de Искам да извиня първо и да кажа... vagy a asszony nevében, illetve az ő elmond... Debajov asszony nevében szeretnék elnézést kérni, hogy nem tud ma itt lenni. Az ő nevében mondom el a következőket. Úgy érzi Debajov asszony, hogy a jövőre, jövőben szükséges ismeretek és készségek megszerzését kell szem tartani, a gyakorlati képzés nagyon fontos. Azt hiszem, hogy ez ügyben nincs is köztünk vita. A gyakorlati és pragmatikus oktatás nagyon fontos a kolléganő szerint is. Éppen ezért egyre inkább a vállalkozói ismeretekkel is el kell látni a fiatalokat hiszen ezen ismeretek birtokában tudnak csak valóban vállalkozói kedvet mutatni. Labajova asszony úgy érzi, hogy a munkanélküliség elleni harc egyik fontos eszköze lehet. Ennyit szerettem volna nevében elmondani. Labajova asszony az előadókkal szívesen együttműködik majd a folyamat során. Köszönjük, mondja az elnök asszony. Köszönöm, Nekovor. Köszönöm azt is, hogy Lavajva asszony nevében is szólt. És akkor most megadnám a szót uh, Szajdarova asszonynak. Tessék. Köszönöm szépen. Hadd szóljak néhány szót a néppárt uh, árnyék előadójaként. Méghozzá a Newscase uh, Agenda for Europe-ról. Az Európai Bizottság javaslatának a célja az, hogy meglehetősen átfogó legyen, amennyire csak lehet olyan készségekről beszélünk, amelyek meghatározóak a növekedés és a foglalkoztatás szempontjából Európában. Megerősítik az Európa az emberi tőkét, és ez a legfőbb célja ennek a menetrendnek, ennek az agendának. És ez nagyon helyes. Nagyon helyes ez a célkitűzés. Ezt a menetrendet olyan ö, bizonyos adatokra alapozzák, hiszen hallottuk, hogy 70 millió ember van Európában, aki gyakorlatilag modern értelemben írás tudatlan. De ez a tény nem azt jelenti, hogy sosem jutnak el mondjuk középfokú oktatásba, hanem hogy ki vannak téve ennek a veszélynek téve, és így csökken a foglalkoztathatóságuk is. A készséggarancia, a skills guarantee pontosan erre lett kitalálva, és nagyon örülök annak, hogy ez az eszköz garantálja azt, hogy készségekre, képességekre tehessenek szert az, az emberek, a fiatalok. És ez a cél. Hiszen ha nincsenek alapkészségek, akkor az emberek az életében későbbiek során nagyon nehéz a foglalkoztathatóság. Szeretném felemni a figyelmet egy új helyzetre, amelyet a bizottság nem emelt be, hiszen múlt de, decemberben történt, hiszen a, a pízai, az új PISA eredmények azt mutatják, hogy átlagban romlottak az európai értékek és eredmények. 70 millió emberről beszélünk, akinek nincsenek, hiányzanak, vagy hiányosak az alapkészségei, de a valóság szerintem még ennél is sokkal rosszabb. Sajnos egyre több diák van, aki 15 éves korára nem rendelkezik alapkészségekkel sem. Az Európai Unió célja 15 százalék, hogy az alapkészségekkel sem rendelkező fiatalok arányát 15%-ra vagy az alá lehessen szorítani. Most 20-30%-ról beszélünk, és ez hatalmas ö, arány. Tehát nagyon helyes a bizottság célkítőzése, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozik. A második eszköz az alapkulcs fontosságú kompetenciák felülvizsgálata, és itt is egyetértünk, hogy az európai keretrendszer, a digitális készségek felülvizsgálata az európai képzettségek keretéről, már beszéltünk, és aztán itt van a, a harmadik országbeli polgárok, aztán a migráció figyelembevétele, hetes, a Europass, és nyolcas az agyelszívás elleni küzdelem. Itt a bizottság nem javasol semmit, és túlságosan sokat úgysem tudnának, amúgy sem, legyünk azért őszinték. Az agyelszívás hatalmas problémát jelent, látjuk ezt a jelenséget nem csak egyik országból a másikba, hanem országon belül is látjuk. Tehát az agyelszívás nem csak a bizottság számára jelent feladatot, hanem a tagországok számára is. A 9-es számú eszköz az ágazati együttműködés, a 10-es pedig a terciár képzettségek, a felsőfokú végzettségek pályakövetésére irányuló kezdeményezés, hiszen itt az Európai Uniónak természetesen van célja az, hogy a, vég, a felső, felsőfokú végzettséggel rendelkezzen a népesség 40%-a. Látom a javaslat erősségét, nevezetesen, hogy konkrét célokat tűzött ki, de látok veszélyeket tíz eszközt soroltak fel, és a legfőbb kockázat az, hogy túlságosan ambiciózus ez a javaslat. Ha csak néhányra koncentrálnánk, néhány alapvető célkitűzésre, akkor azt meg tudnánk valósítani, de ez a széles skálájú, széles skálán felvonultatott téma, témák, ez egyszerűen kivitelezhetetlen. Egyetértek az alapvető irányjal, amiben megyünk, de szerintem irreális ezt mind hatékonyan megvalósítani. Később teszek majd javaslatot arra, hogy, enne, hogy a, ezt szűkítsük le a célokat. És ami hiányzik ebből, az az, hogy nem koncentrálunk eléggé az oktatókra, a tanárokra. Hiszen ha erősíteni akarjuk a készségeket, képzettségeket, és a foglalkoztathatóságot akarjuk növelni, és az kulcs kompetenciákat akarjuk erősíteni, akkor ezt nem tehetjük meg tanárok és oktatók nélkül. A tízből, tíz eszközből egyetlen egy sem koncentrál a tanárokra, és szerintem ez nagyon nagy hiba. Természetesen azért azt mondjuk el, hogy az új Skills Agenda nem korlátozza az a bizottság korábbi javaslatait, nem szűkíti le az oktatási és képzési menetrendet. Egyetértek, hogy a tanároknak, tanárok ott igenis kaptak figyelmet, de ebben az új skills agendában, ha nem támogatjuk a tanárokat, akkor ez egy elhibázott döntés lesz. Köszönöm szépen, és értékelem ennek az eh, komplex eh, mi voltát. Emilia. Köszönöm szépen. Emilian Pavel nincs jelen, és nem is helyettesíti, úgy tűnik senki, de Lever úrnak megadom a szót. Köszönöm. Elnök asszony, az ECR mindig támogatta az új munkahelyek teremtését, és e, hogy ezek a oktatáson keresztül valósuljanak meg. A bizottsági er, erre vonatkozó javaslata jó lépés lehet, de a szubszidiaritás rendkívül fontos. A helyi tudás, a helyi oktatási piac ismerete, a készséghiányok ismerete életfontosságú, és a, e, erre van szükség ahhoz, hogy a fiataloknak élethosszígtartó tanítást, tanulást biztosítsunk, és itt e, igazából vigyázzunk kell rá, hogy ne csak mondjuk a jó dolgokat, hanem tudjuk azokat csinálni is, és ezért az egész kontinensre vonatkozó közös rendelkezésektől óckodunk centralizált rendelkezések ezek, amelyek a már amúgy is túlterelt oktatási rendszereket tovább terhelnék, és nem biztos, hogy ezek a rendelkezések megfelelő helyen, megfelelő módon tudnának állást teremteni, állásokat teremteni, úgyhogy vigyázzunk ezekre a többletköltségekre nagyon fontos, hogy a javaslatok jó részét megpróbáljuk magunkévá tenni, és ezekre konstruktív módon tudjunk építeni. Elnök, köszönöm szépen. ilyen Kjucsuk nincs itt, Nikolaus Suntis úgy szintén nincs jelen. Akkor Helga Trüppelnek adom meg a szót, aki a zöldek nevében fog szólni. Köszönöm szépen. Még, még egyszer az Európasz reformjának témájára szeretnék visszatérni, illetve az azzal kapcsolatban arról szeretnék beszélni, hogy az oktatásnak mi is a lényege. Természetesen a foglalkoztathatóság is fontos, de ahogy Péter a kamerévet is mondta, világos, hogy ezen túlmutatóan kell erre gondolnunk, és amikor a készségfejlesztési programról beszél, beszélünk, akkor át kell gondolnunk ezt, és azt, hogy a társadalom jövőjére vonatkozóan a munka foglalkoztathatóságon túl is kell, hogy célokat kitűzzünk. Azon kívül fontosnak tartom annak kimondását is, hogy az informális készségek mennyire fontosak, nagyon sok olyan fiatal van, aki gyakorlatilag írástudatlan, és ezért nagyon nehéz betagozódniuk az oktatási rendszerbe. És ezért fontos, hogy az informális tanulási módokat is elismerjük, és hogy a készségfejlesztési programba ezeket is bevegyük, hiszen hogyha szociálisan befogadóak szeretnénk lenni, akkor igenis ezekre is hangsúlyt kell tennünk, hiszen ezek olyan más jellegű készségek, amelyek pontosan különösen a nehéz helyzetben levő, hátrányos helyzetben levő fiatalokat jellemzik. És az Európasz, valamint a készségfejlesztési program szempontjából is ezekre nagyon fontos koncentrálnunk. Köszönöm szépen, Róza Damátó, itt van, megadom neki a szót. Köszönöm, elnök asszony. Európai kontextusban, ahol rendszeresen gyorsan változnak a dolgok. Főként azok számára, akiket elsősorban érintette a válság és a megszorító intézkedések. Úgy érzem, hogy ez a kezdeményezés segítheti mindezeket az embereket abban, hogy könnyebben találjanak munkát. Célzott megközelítésre van szükség, illetve a skill profilokat folyamatosan eh, eh, folyamatosan frissíteni kell. ne feledkezzünk el arról sem, hogy a termelékenység folyamatos javítását várják ma már el az emberektől, a munkavállalóktól, ebben kell őket segíteni. A folyamatos képzés eh, és eh, a készségek eh, bővítése, az élethosszig tartó tanulás, ha úgy tetszik, ez mindenki számára jog és kötelesség. Az oktatást és a képzést nem szabad rövid távú kezdeményezésekkel megpróbálni megoldani. Nem szabad, hogy propaganda eszközé váljon ez is. Gyakorlati eredményeket szeretnénk, egyértelmű, mérhető eredményeket. Nagyon sok nagyon sok európai azt várja tőlünk, hogy hosszú távon is javítsunk a helyzetükön, illetve a munkaerőpiaci beilleszkedésüket segítsük. Köszönjük. Dominik Bilde úr, Matten úr nem kér szót e témában. Kamenvert asszonynak adom akkor vissza a szót. Ja, vielen herzlich. Köszönöm szépen. És most Rögtön tovább is adom a szót Mann kollégának, és ki arra kérem, hogy egy percet tudok csak adni, ezt próbáljuk meg betartani a hozzászólások során, különben kifutunk az időből. Mann kolléga. Köszönöm szépen. Na, akkor jó kell figyelnem. Ahogy Helga Truppel is mondta, illetve az elnök asszony is, nagyon helyes, fontos, hogy mi az oktatás lényege. Az azt akartuk, hogy a szakképzést kivegyük az árnyékból, és hiszen a, még soha nem játszott fontos szerepet, de már hosszú-hosszú évek óta dolgoztunk azon, hogy többé-kevésbé kiegyensúlyozott helyzetet tudjunk teremteni, és ez fontos. Az iskola elhagyásra szeretnék koncentrálni, amikor a fiatalok azt mondják, hogy inkább valamit ö, keresek egy állást, és megpróbálok pénzt keresni, hát ez, ez katasztrófa arról kell gondoskodni, hogy végezzenek abban az iskolában, hogy úgy érezzék, hogy megéri nekük, nem azért, hogy a szülők megveregessük a vállukat, hanem saját maguk érdekében. A pénzügyi eszköz az, az ESZÁ-ból, ugye a, nálunk a munka és képzési programból lehetett pénzt szerezni. Fontos volt az, hogy motivációt adjunk a fiataloknak, hogy ki tudjanak törni egy ilyen helyzetből, hogy a gyerekek oktatási oktatástól, illetve iskolától, képzéstől távol eső szociális körökből, ebből a helyzetből ki tudjanak törni. Egy perc 11. Szerintem egész jó volt. Igen, mondja az elnök asszony, nagyon helyes. Köszönöm. Koszlovska Rajevics asszony következik. Köszönöm szépen. Először is hadd pontosítsunk valamit. Ez a New Skills Agenda, ez nagyon aktuális a képesítések, szakképzettségek kérdéséhez holisztikusan közelít, ez üdvözlendő mindenképpen. Tudni kell, hogy ne, fontos hogy nincs elég jó iskola, de vannak olyan emberek, olyanok, akik képezhetőek, tovább képezhetőek, át képezhetőek, akiket igenis a rendszeren kívül, a hagyományos rendszeren kívül is lehet arra képessé tenni, hogy a munkaerőpiacon részt vegyenek. Európa szintjén, Európában óriási különbségek vannak a tekintetben, hogy hányan vannak azok, akik nagyon alapvető készségekkel rendelkeznek, és hányan vannak azok, akik a legmagasabb szinten kvalifikáltak. Ez országról országra más és más ez az arány de persze mindig vannak olyanok, akik az iktatási rendszerből gyakorlatilag úgy jönnek ki, hogy funkcionálisan analfabéták maradnak. Ez egy olyan óriási probléma, amire oda kell figyelnünk. Köszönöm szépen. Most ismét Eckhart úrnak adom át, aki a bizottság nevében fog szólni, de kérem, hogy négy percnél semmiképpen ne beszéljen tovább. Tessék Eckhart úr, önnél a szó. Köszönöm szépen, ezt meg fogom tudni oldani. Két megjegyzésem lenne, illetve két csoportba gyűjteni a megjegyzéseimet. Az egyik a készségfejlesztési program tartalmával kapcsolatban a bizottság a foglalkoztathatóságra koncentrálta ezt a programot. Ez egyértelmű választás eredménye. Nem azért, mert eh, nem tartjuk fontosnak az élethosszig tartó tanulás fontosságát, illetve az állampolgárság ilyes, ilyes módon való támogatását, de a tagállamokkal folytatott együttműködés, a Párizsi nyilatkozata, hogy valaki is itt az előbb említette, a készségfejlesztési program szempontjából benne van már a dokumentumban, ezt nem kell külön megismételni, és a bizottság egyébként is az oktatás fejlesztésével kapcsolatban már nyilatkozott, és az Európa 2020-as célkitűzések, valamint a ö, ö, stratégia ö, szövegében is benne vannak ezek. Ezekre nem kellett tehát koncentrálnunk, hanem ehelyett inkább a foglalkoztathatóságot választottuk ö, stratégiánk sarokköveként, tehát például szerettük volna összekötni a fiatalok körében tapasztalható munkanélküliséget az oktatással. És a készségfejlesztési programban ezért próbálunk a problématikus témakörökre koncentrálni, például a 70 millió funkcionális analfabétára. Ezzel kapcsolatban javasoltunk tehát különböző fellépéseket. Ezen belül új elem a, a munkaadók, a munkáltatók szorosabb bevonása az oktatás kialakításában, illetve a készségek fejlesztésében. Ez rögtön tovább is visz a második témához, mégpedig ahhoz, hogy a jövő szempontjából mennyire fontos ez a program. Ugye itt beszélünk a harmadik, sőt a negyedik ipari forradalomról is, 4.0-as ipar, digitális gazdaság, stb. Ilyen szavak repkednek, tehát gyakorlatilag olyan szakaszba léptünk, ahol a munkahelyi környezet drámai módon változik, és ezt a jelenlegi, illetve a jövőbeni munkaerő számára is úgy kell alakítanunk, hogy, hogy a készségek ennek megfeleljenek. Egyre nemzetközibb, a, egyre több nemzetközi fórumon halljuk, hogy a készségbe való, készségekbe való befektetés a legfontosabb és az előttünk álló legnagyobb kihívás a jelenlegi társadalmi változások fényében. Ezért nagyon örülök azoknak a megjegyzéseknek, amelyek erre koncentráltak, illetve a jövőre nézve a legfontosabb feladatainkra. Elnök, köszönöm szépen, Eckhart úr. Akkor most ismét megadom a ebbenek a szót, nem több, mint egy percre. Köszönöm szépen. Úgy érzem, hogy új irányba haladunk. Az Európai Bizottság képviselő részéről, amit hallottam, azt hiszem, hogy az elég meggyőző volt. Minden esetre azt elmondanám, hogy fontos, hogy az embert helyezzük a középpontba, hiszen nem tudjuk azt megmondani, hogy mi lesz 20 év múlva. Zajlik a digitális forradalom, lehetetlen megmondani azt, hogy merre halad a világ. Éppen ezért az egyénbe kell fektetni energiát és pénzt, ez világos. A duális oktatás nagyon sokat segíthet nekünk ebben. Nem fontos, hogy ne csak a megfelelő képzést végezze valaki, hanem a végén megfelelő készségekkel is rendelkezzen. Mi hiányzik az Európai Bizottság közleményéből? Nos, az iskolából való kimaradás nagyon nagy probléma, egyre korábbi, eh, kisebb korban maradnak az iskolából, és nem véletlen, hogy ennek köszönhető, hogy 70 millió funkcionális analfabéta él közöttünk Európában. Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó első eszmecserét tartottunk mind a két dokumentumról. Megint csak az menetrendet, az ütemtervet említeném. A március 23-án lesz a jelentéstervezet közös megbeszélése. A módosítók benyújtása benyújtásának határideje március 30-a déli 12 óra, aztán a módosítókat ismét egy együttes ülésen április 25-én tárgyaljuk meg, és június 21-én, 22-én tartandó ülésünkre tervezzük a dokumentumról való szavazás. Az, hogy a plenáris ülésen mikor kerül az anyag, azt még nem tudjuk, azt majd akkor fogjuk eldönteni, hogyha a szavazás lement. Ezzel én be is fejezem a mondandómat, és visszaadom a szót a Marita Ulszkóvnak. Köszönöm. Ilyen típusú vegyes ül, ülésekre még többször sor kerül a következőre, március 23-án reggel 9 és 10.30 között. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett ebben, most pedig folytatjuk a Foglalkoztatásügyi Bizottság ülését. Aki marad, szeretne, azt szívesen látjuk, akár csak passzív hallgatóként is. Egy apró észrevétel. A kult szakbizottság tagjainak szabad foglalkozás van mostantól kezdve, viszont a koordinátoroknak 4B-ben 101-esben találkozunk. További jó tanácskozást kívánok! And we who stays here on... Um, Köszönöm. A foglalkoztatási bizottság ülésével folytatjuk egy pillanat múlva a hetes napi rendi ponttal. Kicsit változtak a dolgok. az Európai Parlament és a Tanács rendeletmódosítása az Európai Statisztikai Program témájában. 2013 és 17 közötti időszakra, ezt 2018 és 20 közötti időszakra kívánjuk kiterjeszteni. We will start with number 7.7 on the agenda. We'll give those who are leaving hetes napirendi ponttal folytatjuk. Egy percet adunk mindenkinek, hogy elhagyják az üléstermet, és aztán a hetes napirendi ponttal folytatjuk.